Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném megnyitni a közlekedés és idegenforgalmi bizottság ülését. Úgy hallottam, hogy a német tolmácsok annak örülnek jobban, hogyha közlekedési és turisztikai bizottságról beszélek. A németek mind bólogatnak, mosolyognak, értik, miről beszélek tehát közlekedés és turizmussal foglalkozó bizottság lenne a mi bizottságunknak a helyes neve, lehet, hogy a hivatalos fordításokban is ennek kellene szerepelni a jövőben. Hogyha nincs senkinek ellenvetése, elfogadhatjuk a napi rendet, úgy látom senkinek nincs kifogása. És ha nincs senkinek ellenvetése, akkor a jegyzőkönyvet is elfogadhatjuk, azt hiszem. Jó, ezzel is mindenki egyetért, akkor az Európai Stratégiai Beruházási Alappal foglalkozó napi rendi pontunk következik, valamint a költségvetés módosítás. Dominik Riké és Ines Ayala Sander a jelentéstevőink. Először is eh, a két jelentéstevőnk kapja meg a szót, ki kezdi a sort. Tessék, Riké úr. Zám lesz volt. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a társ előadómnak, Ayala Sander asszonynak, akivel sokat dolgoztunk együtt, de szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek is, hogy kevés, azért, különösen azért, mert két hét állt rendelkezésünkre, hogy ezzel a folyam, fontos kérdésevel foglalkozunk, és ez azért eléggé nehézé tette a munkánkat. Lesz majd még az árnyék jelentés tevőkkel egy újabb ülés, de szeretném nekik megköszönteni már is, hogy ennyire rugalmasak voltak, és és annak ellenére, hogy a húsvéti szünet is közbejött, hajlandók voltak velünk a körülményeknek megfelelően együtt dolgozni. Végül is elég széles körű konszenzusra jutottunk, 15 kompromisszumos módosítót állítottunk össze, amelyel a különböző frakciók igazából egyetértettek. Két részre kellene osztani ezeket, ugyanis a 19-es, 5-ös, a két A bekezdéssel kapcsolatban mi vagyunk az érdemi bizottság, és szerencsére egyhangúan egyetértettünk például a 19-es cikkel kapcsolatban az eltörlésről döntött a bizottság, és az 5.2a szintén konszenzusra talált, mert ez egy, ugyanis ez egy nagyon részletes cikk volt, és az előző két év munkájára nem nagyon szerettünk volna visszatérni, hanem azt mondtuk, hogy vegyük figyelembe az iránymutatást, és az Európával kapcsolatos véleményeket, mind a fő, mind a kiegészítő hálózatokkal kapcsolatban. Így ezzel kapcsolatban is tulajdonképpen egyhangúság, egyhangulag értettünk ezekkel. Aztán a két BCDR-vel kapcsolatban nem javaltunk, javasoltunk módosítókat, mert az ITRE bizottságnak a munkájára támaszkodtunk, ugyanis ez a két bizottság felelős ezért a kérdésért, és mi a kettő ával és a, amit már említettem, azzal kapcsolatban döntöttünk, hiszen mi voltunk itt a, a fő ö, ö, felelős bizottság. Így aztán egyszerűsíteni tudtuk a munkánkat a másik, másik bizottsággal, és a többi cikkekkel kapcsolatban így egyeztünk meg. A többit illetően volt vita a kérdésekről, a nyolcas cikkel kapcsolatban, amely az alapoknak, a pénzeszögöknek az eredetéről vagy a származásával volt kapcsolatos. A Connecting Europe Facility-vel kapcsolatban nem szeretnénk, hogyha ez a több éves eljárás hatás, hatája alá esni, és ezért azt mondtuk, hogy a nem felhasznált alapokat, bizony, vagy a nem kiosztott alapokat fel kell használni. Ezzel kapcsolatban voltak problémák, mert a több éves pénzügyi keret elfogadása e, előtt szerettünk volna a költségvetésnek más részeiben találni kiegészítő összegeket, de ezt eh, nem lehetett alkalmazni különböző jogszabályi korlátozások miatt. De amikor felülvizsgálják majd azt a több éves pénzügyi keretet, akkor újra megnyílik a lehetőség arra, hogy a költségvetés más részeiből megpróbáljunk eh, bizonyos eh, további összegeket találni. Ezzel mindenki egyetértett, tehát, hogy tiszteletben kell tartani a több éves pénzügyi keretet, a különböző alapokat, és azok az összegek, amelyek már működő képesek lesznek, és akkor körülbelül 95%-ban már felhasználják ezt az összeget. A második vita kérdés az earmarking volt, tehát a kijelölése, cédulázása, pántikázása a különböző összegeknek, és mindenkinek voltak olyan kérdések, ami különösen a szívükhöz közelt áll, közel állt, épp ezért a különböző környezetvédelmi kérdések, szállítási kérdésekkel kapcsolatban ez eléggé összetetté, bonyolultá tette ezt a kérdést, ezért a jelentéstevő azt kérte, hogy maradjunk az általános kérdéseknél, és, és a parlament munkájának szellemében járjunk el. De nem tudtuk elfogadni az összes módosítót a bizonyos témákkal kapcsolatban nem azt jelenti ez persze, hogy nem osztottuk volna az aggájait a különböző képviselőknek, hanem nagyon nehéz volt ezt a nagyon részletes listát végig venni. És különösen ez ellentmondott annak, hogy egyszerűsíteni szeretnénk az intézkedéseket, és a, a gyorsaságát is ezeknek. Tehát figyelembe kellett venni azokat az aggályokat, amelyeket már nagyon sokszor kifejtettek a, elsősorban azokkal a témákkal kapcsolatban, amelyet mindenki fontosnak tartott. Mindegy most, hogy a közvetlen, vagy pedig az úgynevezett reflow összegekről van szó tulajdonképpen magának a reflow-nak a, az elvét is vitatják még most is. Tehát nagyjából ezek voltak a munkánknak az eredményei, és végül csak annyit mondanék, hogy ha figyelembe vesszük azt a nagy nyomást, amely a parlament vállára nehezedik, azért, mert a tanács az úgy végzi a munkát, ahogy szokta, és a bizottság is, tehát nem csak az mi szakbizottságuk, hanem a parlament szintjén is nagyon fontos, ugyanis a bizottsággal és a tanácssal való viták nem nagyon lesznek egyszerűek. Igen, ezzel fejezném be, kedves elnök úr. Danke sehr. Köszönjük szépen. Ines Ayala Sander kapja meg a szót, parancsoljon. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is megköszönni, megköszönni kollégámnak, Dominiknak, hogy lehetőséget adott erre a jó munkára. Tulajdonképpen ez falapja további követése, utógondozása az, amit korábban végeztünk. Köszönet az árnyék jelentéstevőknek és mindazoknak, akik benyújtottak a módosítókat, e, és köszönöm a nagy lelkűségüket, engedékenységüket, bizonyos esetekben erre szükség volt. Tulajdonképpen részben e, beáldoztuk, e, beáldozták a módosítóik szövegét, de reméljük, hogy nem annak szellemét, annak érdekében, hogy masszív kompromisszumokat tudjunk kötni, kompromisszumos módosítókat, hogy a bizottságunk körében el tudjuk érni azt, amit végül is sikernek minősíthetünk, ebben az esetben én is. Úgy gondolom, hogy kigenes képesek vagyunk egy meglehetősen egységes elvet, vagy szakbizottsági véleményt prezentálni és követni, ami a, plan, a Juncker tervvel összehang, van és a Connecting Europe eh, eszközzel ugyancsak. Eh, fontos életileg bölcsebbek legyünk, mert ahogy eh, Dominik is mondta, olyan helyzetben vagyunk, amikor a házon kívül ugye egyre erősebb az ellenünk folytatott lobby tevékenység, és azt mondják, hogy blokkolni akarjuk, vagy akár le is akarjuk zárni a Juncker tervet, ami persze abszolút nem tartozik ide, semmi köze ennek ahhoz, amit mi teszünk az Európai Unió eh, eh, költségvetésének eh, kiegzése, kiegészítése az, amiről szó van olyan költségvetési forrásokból, amelyeket jelen pillanatban standby üzemmódban tartaléként kezelünk. Tehát fontos, hogy az a munka, amelyet elvégeztünk, annak érdekében, hogy közös álláspontot alakítsunk ki, Eh, összeolvasztva az összes módosítót, nos, azok ebben, ez, az a kompromisszum ebben az irányba halad. Úgyhogy még egyszer köszönet ezért. Eh, a költségvetés egyéb eh, fejezeteinek megnyitása is szóba került, amelyek nyomásgyakorlás, nyomásgyakorlásra is használhatóak voltak nyilván. Minden esetre szó sincs arról, hogy ezt a tervet blokkolnánk, hanem olyan forrásokhoz szeretnénk hozzáférni, amelyeket az új projektekhez lehetne felhasználni. Ezért fontos, hogy megszületett ez az álláspont, ez a földrajzi különbségek értelmében is fontos. Biztosítanunk kell azt, hogy ne egy-két ország élvezze csak a Juncker terv eredményeit, hanem minden ország részt vegyen ebben. Dominik e már elmondott néhány dolgot. Ugye a konkrét visszatérítésekkel kapcsolatban hogy a vasúti támogatásokról beszélünk, ezekkel kapcsolatban megint csak úgy kell eljárnunk, hogy, hogy biztosított legyen az általános költségvetés, és ne forduljon az elő, hogy mindez, amit befektetnek, most és majd később, az az itt közön a TEN és a Connected Europe eh, programok eh, szabályaival. Fontos, hogy eh, legyenek újabb kezdeményezések is, mint az Urban Mobility és egyéb elemek, amelyek pontosan abban segítenek, hogy további hozzáadott értéket garantáljanak a közlekedési projektek számára. Végül befejezésképpen néhány kolléga jobb módosítókat eh, nyújtott be, amelyek ugye projektek listáját is újra megnyitották. Nos, én bizonyos esetekben jobban szeretném, hogyha azok a tehát eh, a néhány olyan projekt sem eh, került említésre a Juncker tervben, amely az én saját szűkebb pátriámnak fontos volna, és ennek oka is van Eh, a Juncker terv egy hosszabb távú terv, és nyilván eh, ugye vannak olyan projektek, amelyek az embernek kedvesek, vagy, eh, vagy amelyek határokon átnyúló kapcsolatokat pótolják, itt bizony közvetlen támogatásokról van szó, egy-egy célra összpontosított forrásokról. Ezek inkább a Connecting Europe, vagy a TENT e E, keretein belül kell, hogy megvalósuljanak, ezek kevésbé e, e, tartoznak a Juncker terv hatája alá. Ezekkel a projektekkel nyilván el kell, ki kell menni a piacra, és <clears throat> keresni kell rájuk piaci támogatást, forrást. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönjük. Markus Piper kapszót. Én is szeretném a hálámat kifejezni a két jelentéstevőnek. Az előttem szólókhoz hasonlóan szerintem tényleg kiváló munkát végeztek. Egyik másik helyen talán érdemes lett volna határozottabban fogalmazni, ami a finanszírozás alternatíváját illeti. De én demokrata vagyok, és el tudom fogadni azt, hogyha a többség a szakbizottságban másként gondolja. Az, hogy ne lehessen a kezdetektől a tartalékból használni a pénzeket, ezt sajnálatosnak tartom. Szerintem lett volna lehetőség arra, hogy a nemzeti felosztás megmaradjon ezzel kapcsolatban, de mégis elfogadjuk a szakbizottság többségi véleményét, de nagyon örülünk mindezen, mindazonáltal annak is, hogy a félidei felülvizsgálat alkalmával, és itt köszönöm mindenkinek a támogatását, Lehetővé válik tehát az, hogy a költségvetési sorokon végigmenve ellenőrizzük azt, hogy van-e fennmaradt forrás, amivel aztán a Connecting Europe Facility refinanszírozható lenne. Szeretném azonban azt is elmondani, hogy ez a kompromisszum némileg veszélyes, ugyanis a kohéziós országok kárára valósulhat meg adott esetben. Ezért szeretném, hogyha szerepelne a kompromisszumban az, hogy igen, akarjuk ezt a félidei felülvizsgálatot, de nem szeretnénk azt, hogy a kohéziós országok vagy a leggyengébb országok kárt szenvedjenek emiatt. Ma délután be fogok még nyújtani egy erre vonatkozó módosítót, amelynek célja tehát, hogy ezt a kockázatot mindenképpen kizárjuk. Ez az egyik. A másik, amin változtatni szeretnénk, és Erről az imént beszéltünk ugyanebben a kompromisszumban a 8.2-es bekezdés. Nem csak szeretnénk a lehetőséget lefektetni, illetve megalapozni, hanem szeretnénk egy kötelező erejű kötelezettségvállalást a bizottság részéről. Tehát ne az szerepeljen a szövegben, hogy felül lehet vizsgálni fél időben az eddigieket, hanem hogy felül kell vizsgálni tehát kötelezően végre kell hajtani a felülvizsgálatot. Mindazonáltal azonban azt gondolom, a kohéziós országok védelmében történő kiegészítést támogatnia kellene a szakbizottság többségének. Ez a két kompromisszumos megoldás tehát a 8.2-esre vonatkozik. Egyetértünk a földrajzi kiegyensúlyozottsággal is, de gondunk van azokkal a módosítókkal, amelyek a leggyengébb régiókat kívánják valamilyen módon előnyösebben kezelni. Szeretném elmondani, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy azok az eurómilliárdok, amelyeket a CEF-ből kivonunk, azok nem a kohéziós országokból származnak, hanem Európa többi részéből. Ezeket használjuk fel, tehát a garancia számára. Hogyha most azonban azt mondjuk, hogy a kohéziós országokban összpontosuljanak a projektek, akkor ez azt jelentené, hogy az egyik oldalon megvédtük a kohéziós országokat, a másik oldalon viszont a fennmaradó összegeket is oda csatornázzuk. Ez bizonyos szinten nem igazán fogadható el. Szerintem legyünk tisztességesek egymással, mi engedményeket tettünk, és ugyanezt várjuk most el a többi kollégától is. Lehet, hogy ennek értelmében lesznek itt még viták. Van egy másik dolog, amelyben szintén nem igazán tudunk egyetérteni. Ez pedig a támogathatóság feltételeire vonatkozik. Hogyha a jelenlegi kompromisszumnak megfelelően járunk el, mindazon kritériumokkal, amelyek egy kicsit a szociális irányba mutatnak, akkor nem tudom, hogy ez az innováció előmozdításához, a KKV-k támogatásához mennyiben járul hozzá. Ez szerintem veszélybe sodorhatná a Juncker tervet, ezért néppártként mi határozottan úgy véljük, hogy ebben a kompromisszumban, nem vagyok egészen biztos benne, hogy melyikről is volt szó, azt hiszem ez az ötös kompromisszum talán. ahol ezek a kritériumok szerepelnek. Igen, az ötös kompromisszum. Itt a felsorolást illetően azt kérném, hogy délután beszéljünk erről még egyszer, mert a mi véleményünk szerint ez túl messzire megy. Veszélybe sodorhatja a Juncker tervet, ezért mi ezt nem tudjuk támogatni. Nagyon fontosnak tartjuk ezt, úgy gondoljuk, hogy ebben mindenképpen meg kellene állapodnunk még. Ez nagyon drámaian hangzik, amit elmondtam minden bizonyal. 20-30 kompromisszum van, amelyet, amelyeket támogatni tudunk, hálásak is vagyunk értük. Tükrözik a mi álláspontunkat is. Az általam említett két pontban szeretnénk még változást látni. Nagyon jó lenne, hogyha végül azért talán még sikerülne a kompromisszumok körét még egy-két kompromisszumon bővíteni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szakbizottságunk minél egységesebb álláspontot képviseljen, tekintettel a további tárgyalásokra is. Köszönjük, Robert Zille. Köszönöm. Nos, szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok mind a két jelentéstevőnek úgy gondolom, hogy jó ötlet volt őket, kettejüket választani, hiszen tapasztaltak ezen a területen, és eleinte úgy tűnt nekem, hogy a helyzet elég aggasztó, hiszen a legnagyobb aggályok ugye a finanszírozási források módosulásával kapcsolatosak Szeretnénk Péper úrnak köszönetet mondani azzal kapcsolatban, amit most eh, éppen elmondott. A félidei áttekintése kapcsolatban, illetve arról, hogy az 1B címet lehetne használni a finanszírozás forrásaként. Nos, ez politikai nehézségekhez eh, vezethetne a későbbi áttekintésekkel kapcsolatban is, de egyébként úgy gondolom, hogy jó kompromisszumot tudtunk elérni a szakbizottságban. Támogattuk a vasúttal kapcsolatos dolgokat, és fenntartottuk a földrajzi semlegesség elvét. Piper úr tulajdonképpen arról adott képet, hogy ma mi a helyzet Ez az alap ugyanis arra is irányul, hogy olyan országokat támogasson, amelyek nem kohéziós országok, de amelyek számára hasznos lehet, hogyha az Európai Stratégiai Beruházási Alap számukra is elérhetővé válik. Hogy ez tragikus vagy nem tragikus, az más kérdés, várjuk meg, majd meglátjuk. de ami a földrajzi eloszlást illeti, ugye, ez a helyzet. Ennél fontosabb, hogy mindez hogy fog majd lejátszódni, kialakulni ágazati szempontból, hiszen azt nem szeretnénk, hogyha e, hirtelen a közútépítés felé e, csúszna el az egész dolog több mint húsz évet töltöttem a politikai színpadon, nem vagyok naív. Azok az országok, amelyek hajlandóak fejlesztési ügynökségeiken keresztül befektetni, azoknak ugye gondja van a címkézett összegekkel, senkitől nem várhatjuk el azt, hogy egy-egy nemzeti fejlesztési hatóság bármely más országban fektessen be, ruházzon be, végezzen fejlesztési munkát. Nevezzük nevén a dolgokat. Nos, köszönet mindenkinek. Úgy gondolom, hogy minél jobban együttműködünk, annál jobb kompromisszumokat találunk, de a végeredmény nem lesz így sem könnyű. Köszönöm. Vielen Dank. Jetzt Merja Kilön. Köszönjük szépen, Merja Kilönen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvin lyhyesti. Elnök úr, röviden szeretnék hozzászólni, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek ezt a jól elvégzett munkát, pedig a körülmények nem voltak éppen kedvezőek, hiszen olyan helyzet alakult ki, hogy az új finanszírozással kapcsolatban, finanszírozási eszközzel kapcsolatban voltak problémáink. Ugyanakkor szeretnék lámutatni arra az aggályunkra, hogy úgy látjuk, hogy újra akarják feltalálni, vagy kit, akarnak kitalálni új finanszírozási eszközöket, anélkül, hogy igazából megvizsgálnák, hogy honnan jönne ez az összeg. Tehát inkább arra kellene koncentrálni, hogy a meglévő összegeket jobban használjuk fel az európai közlekedési rendszer elősegítésére. Köszönöm. Köszönöm szépen az társ előadóknak a munkát. Ugyanis egy intelligens fellendülést szeretnénk elérni, ami azt jelenti, hogy a jövőt is figyelembe vesszük. Nyilvánvalóan itt elsősorban a közlekedésben lévő változásokra gondolkodunk, gondolunk az energia, a klímaváltozás területén. Tehát igazából azt kell megvizsgálnunk, hogy ezek a befektetések mit jelentenek, beruházások mit jelentenek a szállítás közlekedés területén. Sok kompromisszumot kötöttünk, elsősorban az ötös cikkel kapcsolatban, hiszen látták, hogy vannak kompromisszumok de a mi, módosi, mi eh, módosításainknak az elemei nincsenek benne ezekben a kompromisszumokban. Például olyanról van szó, hogy a vasútra kellett volna a beruházásoknak bizonyos százalékának eh, eh, felhasználásra kerülni, aztán a 10%-ot szántuk volna arra, hogy kerékpárral vagy gyalog közlekedjenek az emberek, és ezek megint csak nincsenek benne a kompromisszumos megoldásokban. Aztán a meglévő közlekedési hálózatnak a felújítására sem került sor az ötös kompromisszumban, nem fogalmaztuk meg a mi javaslatunkat. Aztán vannak mobilitási projektek, mind városi, mind vidéki kérdések tekintetében, ezekkel pedig nem foglalkoztunk. Tehát ezek pedig lényeges kérdések manapság. Nyilvánvalóan fontos a kérdéseknek, a költségeknek is a kérdése. Ugyanis, hogyha nincsen már kezdetektől fogva egy jó úti terv, akkor szerintem nem lehet intelligens módon megoldani ezeket a problémákat. Mert hogyha nincsen úti terv, akkor a, a méretgazdaságosság kérdései sem kerülnek alkalmazásra. Tehát jobban meg kellene céloznunk ezeket a témákat és az ökológusoknak címeztem elsősorban ezeket. Mátó kolléga következik. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Úgy gondolom, hogy érezhető volt, hogy mindenki szeretne megállapodni. Ezt nyilván örömmel kell látnunk, és ez nyilván azt is jelenti, hogy a közlekedési ágazat fontos a Juncker tervben. Egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ez pedig nem más, mint az a kérdés, hogy van-e lehetőség arra, hogy a CEFET bevonjuk utolsó lehetőségként E, a 19-es cikkkel kapcsolatban is beszéltünk erről már. Ugye a kompromisszum tulajdonképpen ugyancsak erre kell, hogy koncentráljon lehetőségén, de nem prioritásként. Tehát ezt hangsúlyoznám mindenképpen. Köszönöm szépen. Danke sehr. Jetzt Christine Revaudal. Köszönjük. Christine Revoldalon. Merci, Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a társ előadóknak ezt a jelentős munkát, hiszen láthatjuk, hogy milyen sok módosítót javasoltak. E, mint ahogy Ines is mondta, és azt hiszem, hogy a frakciónkban lévő európai képviselők mind a fellendülés támogatása mellett áll, hiszen nagyon fontos minden európai állampolgár polgár számára, hogy a közlekedés szállítás kérdéseiben valóban fellendítsük a forgalmat. Nos, nézzük a különböző kérdéseket. Először is át kell vizsgálni a jogszabály környezetet, keretet, és lehetővé tenni a tagállamoknak, hogy a jövőbeli projekteknek a finanszírozását biztosítsák. Ez az utolsó esély a bizottság számára, hogy a finanszírozás eszközeit biztosítsa. A második megjegyzésem az, hogy nagyon fontos ezt a, a tervet, mint az európai szolidaritás fontos eszközét figyelembe venni. És ezért nagyon fontos, hogy a, azokat a, az országokat célozzák meg ezek a pénzeszközök, amelyeket a leginkább érintett ez a válság. Köszönjük, megadom a bizottságnak a szót. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I would, I would... Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid megjegyzést szeretnék tenni. Először is, ami a költségvetést illeti. Gondolom nem kell elismételnem azt, hogy az Európai Bizottságot aggasztja a parlament megközelítése. Nem arról van szó, hogy nem szeretjük az európai összekapcsolódási eszközép ellenkezőleg, és teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a javaslatunk nehézségeket okoz ezen a téren, de biztosak vagyunk abban, hogy az alternatívak, alternatívák keresése nagyon nehéznek bizonyul, a többéves pénzügyi keret 1A fejezetén belül kell megoldást keresnünk, ami azt jelenti, hogy vagy a nagy programokat, programok költségvetését csökkentjük kismértékben, vagy kis programok költségvetését csökkentjük nagy mértékben, mi az előző, az első alternatívát részesítjük előnyben. Ami a rugalmasságot illeti, szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon nehéz 315 milliárdos befektetést eszköz, eszközölni közpénzzel, egyharmad résznyi közpénzzel, miközben teljes, hogyha nem maradunk teljes mértékben rugalmasak. A földrajzi meghatározások, megkötések nagyon nehézé teszik a 315 milliárdos célkitűzés elérését. Látni kell, hogy van egy alapvető különbség a Connecting Europe Facility és az EFSI között. Az európai összekapcsolódási eszközben az Európai Unió saját forrásaira támaszkodik, és a legrészletesebben döntett arról, hogy hogyan kívánja elkölteni a rendelkezésre álló pénzeket. Az EFSI-ben azonban nem a közpénzek elköltéséről van csupán szó, hanem arról, hogy a magánszférából a lehető legnagyobb eszközöt, eszközö, eszközöket szeretnénk bevonzani, a lehető legkevesebb közpénz felhasználásával. Ez azt jelenti, minél több kritériumot határozunk meg, annál nehezebb lesz a magántőkét bevonzani a vonatkozó projektekbe ezért a részletes kritériumok lefektetése a garancia felhasználására vonatkozólag, vagy a földrajzi megkötöttséget mind-mind problémát jelenthetnek. Ami a kohéziós kérdést illeti, mi is nagyon gyorsan arra jutottunk, hogyha földrajzi borítékot hozunk létre, akkor gyakorlatilag a kohéziós országok érdekei ellenében cselekszünk. Ezen alap esetében a, a magánszférából szeretnénk beruházókat bevonzani a különböző projektekhez. Hogyha Európa bizonyos régióira helyezzük azonban a hangsúlyt, akkor kételj keletkezhet adott esetben a beruházók nál arra vonatkozólag, hogy miért is kötünk egy garanciát egy-egy projekthez. Mi ezért a projekteket azonos alapra kívánjuk fektetni, ami azt jelenti, hogy mindenki függetlenül az érintett országtól magas minőségű projektet tudjon benyújtani bármilyen előzetes allokáció nélkül. Az Európai Bizottság azonban gondoskodott arról, hogy megvédje a kohéziós országokat a finanszírozási terv elkészítésének mikéntje által. Nem akarjuk a struktúrális és kohéziós alapokat csökkenteni, ahogyan arról értesülhettek, és szeretnénk a kohéziós országokat a lehető legnagyobb védelemmel részesíteni, és tudjuk azt, hogy a több éves pénzügyi kitekintés a félidei felülvizsgálata alkalmával különös hangsúlyt kell fektetni a kohéziós országokra, és azt hiszem itt be is fejezem. Elnök úr, köszönöm. Elnök, köszönjük. Ines Ayala Sander következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a megjegyzésekért. Még ha bizonyos esetekben nem is értettem meg pontosan, mi volt a probléma. Eh, Piper úr két eh, témát is felvetett, amelyeket nem értettem pontosan. Az egyik a kohézus országok ügyek, úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosító az eh, volt, hogy megpróbáljuk a földrajzi hatásokat kiegyenlíteni, hogy az összes hogy a Juncker terv ható ereje ne csak egy-két országra gyakoroljon ténylegesen hatást, hanem több ország is hozzáférhessen a beruházásokhoz. Úgy gondolom, hogy nem azt szeretnénk, hogy a kohéziós országokat megvédjük, úgymond. A szabályokat kell alkalmazni, és fontos, hogy ne nyúljunk bele olyan kasszákba, Eh, ahova nem illő vele nyúlkálunk, ugye az új tagállamok eh, kasztájának megvannak a magas szabályai. Tehát arra kell koncentrálnunk, hogy az eszköz ind, működésének indulása van a garanciái világos legyen az első években. A bizottság is nyilván ezt igényli, költségvetési szempontból ez ugye jobb lesz, mint ami eddig volt, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor a fősteget visszajuttattuk a tagállamokhoz. Azóta ugye sok mindent megtapasztaltunk, úgy gondoljuk, hogy el tudjuk élni, hogy minden hatékonyabban működjön, és a költségvetést európai projektekre tudjuk használni a Juncker tervvel összhangban az ötös kompromisszummal kapcsolatban ugye itt volt egy szociális e, témákat érintő szuperávit. Itt volt egy utalás az egyik olyan kötelezettségre, amely a Junger terv fényében ugye meghatározásra került. A foglalkoztatás minőségét javítani kell. És úgy gondolom, hogy ezek a beruházások, versenyképesség a témák, az egyik legfontosabb az, hogy meg kell állapodni Európával, nyilvánvalóan az európai stratégia az innovációra kell, hogy szóljon, illetve mondjuk így e, a versennyel, a növekedéssel. E, ez nem csak szociális vagy foglalkoztatási kérdés, Úgyhogy igazándiból nem értem, hogy mik ezek az ag- ag- aggályok, de látom, hogy a kollégám azóta már távozott, úgyhogy nehezen fogja elmagyarázni nekem, amit nem értettem meg az előző felszólalásából. Nos, ami a finanszírozást illeti, ez ugye elhangzott, hogy autópályaépítést ne finanszírozzunk. Nos, Riki úr is, jó magam is úgy gondoljuk, hogy mindezek a projektek, amelyek a Juncker terven belül esnek, azok ennek a bizottságnak a nagy szabályozási rendszereinek megfelelnek, szabályainak megfelelnek, a megfelelő rendeleteknek megfelelnek, pontosabban a TEN rendeletnek például. Úgyhogy megnyugtatnám Kalimadeli asszonyt is, hiszen eh, nagyjából minden eh, a vasútra, a vízi utakra eh, megy azokra a közlekedési mód, az modalitásokra, amelyek fenntarthatóbbak. Nyilván ez, ezért fel kell ismételgetni ezt, hogy mi esik a CEF és a TEN rendeletek hatáján belőle Eh, a 70%-os eh, címkézést a vasút javára, ezt észrevének tartom, de ez nem karitatív adományokat jelent. Arról van szó, hogy tessék kimenni a piacra, a magánbefektetési alapokat tessék meggyőzni arról, hogy ezek a projektek életképesek gazdaságilag és minden szempontból, és, és Eh, ezek itt bizony nem, eh, nem eh, alamizsna pénzek. Itt arról van szó a Juncker terv keretein belül, hogy akinek fenntartható projekt elképzelése van, az a piacon győzze meg a piaci finanszírozó partnereket, hogy fektessék bele ebbe a pénzüket, mert vissza fogják azt kapni nyereséggel. Ehhez megfelelő rugalmasság kell, ugyanakkor világosan meg kell határozni, hogy mik az alapelvek Maclonan asszony úr esetében, aki ugye a meglévő forrásokról beszél. Nos, pontosan azt szeretnénk, hogy a rendelkezésünkre, a már rendelkezésünkre álló eh, eh, pénzeket használjuk fel jobban. Szó sincs arról, hogy akár egy fobakkával többet is kérnénk, E, viszont ezeket a forrás, meglévő forrásokat rosszul költjük el, és e, fontos, hogy ezeket európai szinten és nem tagállami szinten e, használjuk fel a jövőben, annak érdekében, hogy a Juncker terv a gazdagságot, prosperitást, foglalkozást, foglalkoztatást, növekedést tudjon javítani. olyan költségvetési forrásokból, amelyek már rendelkezésünkre állnak, csak most már jobban fogjuk őket felhasználni őket. őket. Emlékeztetném kollégáimat, hogy szükség van arra, hogy a parlament általános elvei mentén kell előre haladnunk, mind a költségvetési, mind a gazdasági és egyéb szakbizottságokkal együttműködve. Úgy gondolom, hogy a mainstreamhez lehet a legközelebb kell esnünk ahhoz, hogy az Európai Parlament többséggel elfogadja az elképzeléseinket. Szó sincs arról, hogy a Juncker tervet bolykottálni akarnánk, de vannak olyan, tehát azt szeretnénk elérni, hogy megfelelő többséget érünk el ahhoz, hogy megfogalmazok, hogy a parlament azt szeretné, hogyha a forrásokat eredményesebben használnánk fel a közlekedés szektor, a közlekedési szektorban, és hogy új életképes projekteket is adjunk hozzá ehhez, és ugye nyilván fontos, hogy ha nem elég a pénz, akkor vonjuk be azokat a magán pénzforrásokat, amelyeket jelen pillanatban nem költenek el. Eh, és amelyek a fejlődést eh, finanszírozhatnak. Köszönöm. Dominik. Köszönjük, Dominik Rike. Köszönöm szépen, elnök úr figyelemmel kísérte a kollégák hozzászólásait, és először is azt szeretném mondani, hogy ez a rendelet nem azt jelenti, hogy más rendeleteket újraírunk. Tehát nem akarjuk az európai összekötetés, összekötő rendszernek a rendelét átírni, vagy a finanszírozási rendeletet átírni. És nagyon fontos, mert a parlamentnek a négy érdemi bizottságnak a munkáját össze kell hangolnia. Elsősorban itt a gazdasági és a költségvetési bizottságra gondolok Nyilvánvalóan értem a, a személyes hozzáállásokat, de a rendeletnek a keretei között kell maradnunk. És itt inkább azt vettem észre, hogy ezt nem veszik figyelembe. Nyilvánvalóan meghallgattam, hogy mit mondtak a kollégák, de például Márkusznak a hozzászólása, amelyben azt mondja, tehát mond egy dolgot, és akkor pont az ellenkezőjét halljuk utána. Tehát örül annak, hogy az újra felhasználásokat fogadhatjuk, de ugyanakkor azt mondja, hogy meg kell védeni a kohéziós országokat. Aztán azt mondja, hogy azok a módosítók a problémásak, amelyek a kohéziós országokat védik. Na hát ezt én nem értem, e, és nem tolmácsolásban hallottam. Robertnek is e, célzom a következő hozzászólást, hogy a költségvetési e, mechanizmus során a a különböző összegekkel kapcsolatban nem csak a költségvetési és gazdasági bizottságnak, szakbizottságnak a színjén kerülnek elő ezek a kérdések. Nagyon fontos, hogy a, az törékeny, sérülékeny helyzetben lévő országokat megvédjük, akkor is, hogyha nem tartoznak a kohéziós országok közé nagyon fontos, hogy hogy ezek a, a bizonyos összegek, azok előirányzatok, azok mitől fogna, függenek, tehát például a teljesítménytől. Hát ez még messzebb visz bennünket a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban mi nem támogatjuk ezt. A kohéziós országokkal kapcsolatban nem csak az előadóknak a véleményét kell figyelembe venni, hanem a kohéziós országoknak a helyzetét is, tehát hogy mi vonatkozik rájuk. A a munkánknak nem a, a jogszabályok, jogalkotásnak a működésével kapcsolatos kérdések merültek fel. Azok a témák, amely a hálózat finanszírozási eszközzel kapcsolatban vannak, azoknak mondanám, hogy ez e, a politikai választásoknak az irányát e, jelölték ki. E, men, beszéltünk különböző témákról, a kerékpárutakról többek között, de a jelentésnek nem ez a témája. Hiszen az iránymutatások és az Európai Hálózat finanszírozása eszközben ezeket a kérdéseket már megtartjuk. Értem, hogy milyen félelmeket fogalmaznak meg, de nagyon fontos, hogy hatékony, gyors legyen mindez a rendszer a kohéziós országok számára ott van a, a költségvetési szöveg, vagy pedig a, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz egy épp olyan jó e, jogszabály, ebben e, jobban kell bízni, tehát a, az, ezeket megelőző jogszabályokat ha, használni kell elegendő épp ezért, hogyha a hatályban lévő szövegekre utalunk hiszen ha ezeket elfogadták korábban, akkor ez elegendő. a, a, volt egy másik megjegyzés, amely a e, nyolcadik cikkel kapcsolatban beszél az emiről, nyilván itt a garancia alapoknak a felszabadításáról van szó. Amikor mi új pénzügyi eszközökről beszélünk, akkor az ilyen alapoknak a felszabadítására gondolunk. Nyilvánvalóan a parlament az nem az 50%-os felszabadításról beszélnék. Imre emlékeztetném a bizottságot arra, hogy ők nem 50%-ról, hanem 17%-ról beszéltek. Hogyha nem utalunk azokra az összegekre, amelyeket fel lehet szabadítani, akkor fontos, hogy hogy legyen már valami, tehát valami, amit fel lehet szabadítani. Tehát még egyszer elismétlem, hogy megjegyeztem, amiket a kollégák bontak, de azt hiszem, hogy az a munka, amit együtt elvégeztünk, az már választ ad ezekre a kérdésekre, hiszen a leggyengébb országok azok a legkevésbé támogatott országok, akár a kohéziós országokról van szó, akár a különböző problémákkal küzdő országokról. Az bizottság ugyanakkor mondott egy alapvető dolgot, ez pedig az, hogy az EMI és a REXI az, egy, az két különböző eszköz, hiszen pont ezért mondjuk mi azt, hogy nem szabad, hogy a kettő egymástól függjön. Mi itt, mi itt két különböző rendszerről beszélünk, nem lehet a garanciát és a támogatást összekeverni, hiszen nem ugyanaz a célja, nem az a célja a beruházásoknak, stb. Ön arra is emlékeztetett, hogy a kohéziós kerethez nem lehet hozzányúlni, ezt azt hiszem, hogy mindenki számára világos. Itt a mezőgazdasági politikával ugyanez a helyzet, hiszen ez nem kompatibilis a többi politikával. Hogyha a bizottság ugyanolyan módon ragaszkodik a saját a álláspontjához, mint a parlament, hát akkor nehéz vitáknak nézünk elébe, de remélem, hogy a parlamentnek világos lesz az álláspontja. Köszönöm. Ja, vielen Dank, insbesondere an die beiden. Köszönjük szépen, különös köszönet. illetve meg a jelentéstevőinket. Holnap szavazunk a Transzakbizottságban is, a második júniusi héten a plenárison. A következő napi rendi pontra térnénk át a biztosi meghallgatások során alkalmazott eljárások és gyakorlatok a 2014. évi folyamatból levonható tanulságok. Jó magam voltam a jelentéstevője ennek a témának, ma beszéljük meg a módosításokat, és holnap reggel már szavazunk is róla, ezzel kapcsolatosan írtam is a kollégáknak egy e-mailt. 19 módosítót nyújtottak be a kollégák, az 1-es 2 bekezdésre vonatkozólag két kompromisszumot nyújtottam be, ezek tartalmazzák az összes tartalmi mozzanatát a benyújtott módosítóknak. A hármas bekezdéssel, hármas bekezdése vonatkozóan Wim van de Kampal együtt egy szóbeli módosítást kívánunk benyújtani. Arra vonatkozólag, hogy jelezzük, hogy elégedetlenek voltunk a Transzjogbizottság meghallgatásukba való bevonásával. Violeta Bolc meghallgatásához kapcsolódik ez a megjegyzésünk. Van néhány módosító, amelyeket a kompromisszumok nem fednek le, ezért ezekről a módosításokról külön kell szavazni. Most megadnám az árnyék jelentéstevőknek a szót, Wim van de Kamp úgy látom nincs itt, de akkor Bach úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretném elmondani, hogy a koordinátorunk még úton van, ezért nem tud ma itt lenni. A népát részéről összességében elmondhatom, hogy a kompromisszumokkal semmi gond nincs, és a szavazólistával sincs problémánk. Köszönjük szépen! Rövid volt és tömör, Ismael Ertog. Köszönöm szépen! Az SND részéről mi is úgy érezzük, hogy rendben van összességében a szöveg. Röviden szeretném még egyszer azonban összefoglalni azt, hogy melyek azok az elemek, amelyeket különösen fontosnak tartunk. És ezzel azt hiszem összefoglalom azt is, hogy miben is állapotunk meg. Azért kellene sikra szállnunk, hogy a következő európai parlamenti választások alkalmával már egy férfi és egy női jelöltet is állítsanak a tagállamok egy-egy biztosi posztra, hogy legyen választási lehetőségünk, aztán legyen egy világos határidőre vonatkozólag, hogy a jelöltek listája mikor is jusson el az Európai Parlamenthez, és számomra is, és sok más egyik kolléga számára is világosá vált a legutóbbi meghallgatás alkalmával, hogy a rendelkezésre álló három perc sokszor nem elég, vagy hát mondjuk így használhattuk volna hatékonyabban, jobban ezt a rendelkezésre álló időt, például egyfajta catch DI eljáráshoz hasonló eljárás bevezetésével. A lényeg az volna itt, hogy azonnal kiegészítő kérdést is tehez, tessünk fel a biztos jelöltnek, hiszen sokszor a jelölt elkeni a dolgot, nem igazán válaszol a kérdésre, kerülgeti a forrókását, ilyenkor a három perc nem elég. Ezért jó lenne, hogy a legközelebb célzottan kiegészítő kérdést lehetne feltenni, mielőtt a következő kolléga következne. Szerintem ezek lennének a leglényegesebb elemek, és ha jól értem, akkor a jelentéstevő maga is egy kérést nyújtott be arra vonatkozólag, hogy a felszólalási idő elosztásán változtassunk. Mi ezt nem igazán tartjuk jónak, a dehont rendszernél maradnánk mi meg a magunk részéről. Köszönöm. Jackie Foster következik. Thank you, Chairman. And, um... Nem szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a dolgozatot. ben teljesen egyetértünk azzal, hogy ezt a kérdést felvetették, hiszen teljes összevisszazás volt. A kompromisszumokat életesen és a nemek egyensúlyát illetően az igazi világban mi is szeretnénk a nemek egyensúlyát elérni, és mindegy, hogy férfi vagy nő az illető, a lényeg, hogy értsen a kérdéshez Ugyanakkor ez a kifejezés, hogy a nemek közötti egyensúly fontos, de nem szabad nagyon konkrét dolgokra utalni, és, és amikor arról van szó, hogy a tagállamoknak jelölteket kell állítani, akkor az legyen a fontos, hogy megfelelőek ezek az emberek erre a posztra, de a tagállamoktól függ igazából, hogy kit javasolnak. Nagyon fontos, hogy az, épp ezért az időkeret hozzá milyen. Például a mi esetünkben Violettát nagyon rövid idő alatt kellett javasolni, és voltak olyan bizottságok, ahol nehéz volt a jelöltnek bizonyos kérdésekre válaszolni. De az elv az helyes, ugyanakkor a kettes kompromisszummal kapcsolatban, az angol szövegben, a kiemelt részt illetően a rossz a megfogalmazás, tehát take it or leave it, az az helyes angol kifejezés, amit használni kellene. De általánosságban tám- támogatjuk az önöknek az anyagát. Köszönöm szépen, elnök úr. Jetzt ist dran Pavel Telicska. Pavel Telicska következő. Yes, uh, thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek A tervezet és a megbeszélések alapján támogathatom nagyjából a kompromisszumokat. Ugyanakkor elsősorban szeretnénk, hogyha a jelöltek valamilyen fajta politikai programot vázolnának fel hiszen ha emlékeznek a meghallgatásokra, akkor nem mindig volt ez a kéz helyzet, tehát fontos, hogy a 4-5-6 politikai prioritást felvázolják ezek a jelöltek. Épp ezért nagyon örülök, hogy erre is italtak. A nemek közötti egyensúlyt illetően mi benyújtottunk egy módosítót, és ennek értelmében szeretnénk, hogyha mindegyik tagállam két jelöltet állítana, hiszen nagy, a legfontosabb dolog, hogy, hogy milyen minőségű a jelölt, elnézést kérek, de ez fontosabb annál, mint hogy férfiről vagy nőről van szó. És nagyon fontos, hogy a bizottságnak az elnöke választhasson hiszen tudjuk, hogyha csak egy jelölt van, akkor a bizottság eh, ellen, eh, elnöke számára nehéz eh, elfogadni vagy visszautasítani a jelöltet. Tehát, hogyha ezt elfogadnák, ez egy nagyon fontos változás lenne. Ugyanakkor egy-két problémám van azért a némelyik módosítóval, a, például a Van Kamp e, e, módosítóval kapcsolatban a The Hunt rendszerről van szó, és a bizottságról van szó, egy politikai testületről, amely egy kis túlzással e, a, az Európa kormánya. Épp ezért fontos lenne tovább lépnünk, és többet rendelkeznünk ezzel kapcsolatban, mint ami most létezik. A második kérdés pedig a pingpong rendszer, hiszen a, nagyon fontos, hogy, hogy ez egy ilyen interaktív rendszer legyen, tehát kérdés-válasz, kérdés-válasz, tehát hogy maradjon ez meg. Végül pedig van két olyan három módosító, amelyet nem támogattunk. Az egyik az egy kicsit ellentmondásos, de vannak olyan biztosok, akik a, most a munkájuk során, a parlamenttel kapcsolatos kommunikációk során csak az anyanyelvüket tudják használni. Márpedig ez annak is jele, hogy ezek a biztosok valószínűleg nem nagyon érzik jól magukat egy idegen nyelven kommunikálva. Épp ezért fontos, hogy azt is figyelembe vegyük, hogy tudnak-e más nyelven is kommunikálni ezek a jelöltek. Tudom, hogy a, a, a brit, francia vagy német jelölt az mindig előnyt élvez, de hogyha egy cseh jelöltről lenne szó, akkor szeretném, hogyha ez a jelölt ne csak csehül tudjon válaszolni a kérdésekre, hanem más eh, nyelveken is, fontos nyelveken is eh, a többi kérdéssel kapcsolatban nem szeretnék hozzászólni. Azt hiszem, hogy jó, jók a javaslataink, és hogyha ezeket a bizottság elfogadja, akkor az jó lenne. Mária Kilőnen. Köszönjük Merja Kilőnen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä oli erittäin hyvä, hyvä... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Nagyon jó jelentés volt ez szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek és az árnyékjelentéstevőknek. Nos, mi a fontos a jövőt tekintve? Nyilván komoly erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a bizottságban elérjük az, a nemek egyensúlyát. Fontos a felkészültségekre, kompetenciákra figyelnünk, de ugyanígy a nemek egyensúlyára is. Ezen kívül persze figyelembe kell vennünk a különböző szakbizottságok különböző szempontjait is, de köszönöm a munkájukat. Danke sehr, Ines Ayala Köszönjük, Ayala Sender képviselő. Sí, gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy véleményt mondhatok arra, hogy hogy tudjuk javítani az eljárást. Elsősorban arra utalnék, amiről már beszéltünk. Nos, fontos eh, a eh, biztosok, biztos nők eh, előzetes állásfoglalását, álláspontját, véleményét, elszentséget megismernünk, nehogy a mandátumokkal összeütköző érdekeltségeik legyenek. Ezen kívül egyetértek kollégámmal a nyelvek tekintetében. Nyilván bármilyen dolgozó ahhoz, hogy munkát kapjon, valamilyen nyelvi készséggel rendelkeznie kell. Ezt is figyelembe kell venni. Természetesen az életkort figyelembe véve vannak, akik, akik más-más nyelveket beszélnek európai, nem európai nyelveket, nyilvánvaló, ez, ez, ez egy örökség. Fontos, hogy egyenlőség, egyen, esély egyenlőség legyen, mondjuk így, hogy a férfiak és a nők számára egyenlő esélyek legyenek, a helyzet mindig az, hogy valahányszor erről beszélünk, akkor mindig azt mondják, hogy, hogy a minőségre koncentráljuk. Nos, a minőség a férfiak és a nők között pontosan ugyanúgy megvan. Ehm, itt van például az, eh, hogy a tagállamok között, eh, tagállamok legalább egy férfit és egy nőt eh, javasoljanak kötelező erővel a azaz elvárás legyen, hogy ne beosztásra legalább egy férfit és egy nőt javasoljanak, mert jelen pillanatban nem is keresnek adott esetben nőnemű jelöltet, és aztán a minőségről a hivatkozás mögé bújnak el. Fontos tehát, hogy gondolom, hogy első elemként nem mondhassák azt, hogy nincs nőjelöltjük, legyen nőjelöltjük, keressék meg, biztosan van miből választani. Természetesen fontos az, hogy esetleg elgondolkozunk azon, hogy egy írásbeli kérdőívet is kitöltessünk a biztosokkal, hiszen olyan világban élünk, ahol nagyon gyorsan változik minden, hogyha az aláírt válaszokat visszakapjuk a biztos jelöltől, akár férfi, akár nő, ebben az esetben eh, nyilván lenne egy benyomásunk arról, hogy, hogy eh, eh, mennyire alkalmasak a válaszokat így ilyenkor ugye alá kellene írni, és ez biztosítaná azt, hogy azonosul azokkal a válaszokkal, amelyeket ad. Well, I very much welcome this report. I think it's an Úgy gondolom, hogy ez nagyon kiváló jelentés. E, ezt a folyamatot, e, eljárást e, sok helyen kritizálták, és elég sok vitát generál a parlamenten kívül is a közületben, és ez jó, ezt nagyon komolyan is kell vennünk szerintem Bizonyos más szakbizottságokban volt egyfajta folyamat, amikor is e, e, biztos jelölteket visszahívtak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő időt biztosítsunk minden körülmények között arra, hogyha az adott szakbizottság nem elégedett, akkor visszahívhassa e, a jelölteket egy második körben újabb meghallgatása. Ami a nem egyensúlyt illeti, teljesen egyetértek Inesszel, és másokkal. Minden érv azt mutatja, minden, bizonyít, minden bizonyíték azt mutatja, hogy bőven elégséges magasan kvalifikált nő áll rendelkezésre, és hogyha a tagállamoktól nem várjuk el, hogy nőt is jelöljenek, akkor nem fognak. Úgyhogy egyszerűen nem fogadom el azt, hogy nincsenek előképpen kvalifikált nők. Úgy gondolom, hogy ezt az ügyet azért nagyon nagy figyelemmel kell kísérnénk. Csalódás számomra Eh, az, amit eh, Jackie Foster kollégám mondott, hiszen nagyon nagy tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban az Egyesült Királyságban. Ő és eh, pártja hozzáállása pontosan az, ami miatt több, több női képviselőt jelölt a munkáspárt, mint bármely más az összes új párt együttvéve mert nálunk volt ennek megfelelő párton belüli intézkedés. Nem pozitív diszkriminációra van szükség, különbséget kell tenni a pozitív intézkedés között, amely tökéletes és, és biztosítja a, a nem egyensúlyt, és egészen más dolog a pozitív diszkrimináció, ami, ami, ami, amire nincsen szükséges, amit nem megengedett. Úgyhogy ragaszkodnunk kell az elváráshoz. Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzéseket és a támogatást is. Talán kitérnék röviden még egyszer a nemek egyensúlyára. Az első alkotmánytervezetben, amelyet ugye Franciaország és Hollandia utasított, az állt, hogy három jelöltet kell állítani, és közülük legalább egynek nőnek kell lennie. És hát ez egy fontos kérdés egyébként is, hiszen Juncker is elmondta, hogy legalább annyi női jelöltet szeretne a bizottságában látni, illetve annyi női biztost, mint amennyi volt a Barózó bizottságban is. Úgyhogy volt ennek azért szerepe már most is, és szerintem jó megoldás az, hogy legyen két jelölt, amelyek közül legalább egy nő. Ami a catch di illeti, illetve az eljárás mikéntjét, gondolkodtunk azon, hogy hogyan is nézzen ki a meghallgatás struktúrája. És aztán az utolsó pillanatban az elnökök értekezlete döntött el, hogy hogyan kell eljárnunk. Szerintem ez méltatlan, és szerintem az elnökök értekezletének nem arról kellene gondolkodnia, hogy mi itt a szakbizottságon belül ö, hogyan oldjuk meg a meghallgatás lebonyolítását. Szeretnénk egyfajta rugalmasságot, Szeretnénk azt, hogy mi szakbizottságként saját magunk dönthessük el, hogy hogyan kívánunk eljárni. Ines Ayala épp nem figyel ide, de szerettem volna elmondani, hogy a kérdőívet megkapták, megkapták írásban a kérdéseket, és megkaptuk a válaszokat, és ezeket kívülről ismertük. Tudjuk azt is, hogy ki írja meg a válaszokat. Én nem vagyok ennek az eljárásnak a híve, ugyanis sok időbe, energiába kerül ez a tisztviselőknek, akik megírják előre a válaszokat, és megírják a kérdéseket is, és szinte senki gyakorlatilag nem is igazán figyelt oda ezekre az írásos válaszokra sem, hiszen mindenki tudta azt, hogy az lesz a lényeges, amit elhangzik élő szóban. Úgyhogy szerintem ezt megsporolhatjuk magunknak legközelebb. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, holnap szavazunk itt a szakbizottságban, az AFKO szakbizottság június 17-én dönt, a plenáris ülés pedig júliusban hoz döntést ebben a kérdésben. Köszönöm. Ezzel rátérhetünk a hatos napi rendi pontunkra, a multimodális integrált jegyrendszer megvalósítása Európában. Jelentéstevőnk Dieter Liebrecht Koch, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A jelentés tervezeten célja az, hogy az EU szerte bevezetendő multimodális integrált jegyrendszert, utazási tervezési rendszert bevezessük, azért, hogy a mobilitás lehetővé váljon, úgymond ajtótól ajtóig, miközben az utasokra összpontosítunk. Ezek a megoldások az elkövetkezendő tíz évben az európai közlekedés politika problémáit megoldhatják, hiszen a közlekedés fenntarthatóságát, energiahatékonyságát növelhetik, a, elkerülhetők lesznek általuk a forgalmi dugók, előmozdíthatják a turizmust, a szociális mobilitást, és hozzájárulhatnak a munkahelyteremtéshez, valamint ahhoz, hogy Európa megerősödjön, mint kutatás és innovációs központ, és végül, de nem utolsó sorban, egyszerűen vonzóbbá teszi Európát egy ilyen rendszer. Nem szalaszthatjuk el ezt a lehetőséget, mindenki számára előnyökkel jár egy ilyen rendszer bevezetése, ezért most az Európai Bizottságnak adjunk impulzusokat a, egy ilyen rendszer létrehozására vonatkozó javaslata elkészítéséhez. Na, ha már vannak kezdeményezések ez irányban, Sokszor azonban csak régiókra vagy tagállamokra korlátozódnak a kezdeményezések, illetve bizonyos közlekedési módozatokra. A meglévő platformok csak nagyon korlátozott utazási opciókat kínálnak fel, hiszen általában kereskedelmi érdekek állnak minden mögött, ami nem feltétlenül rossz, de nem elégséges. Ezért a legelső és legfontosabb lépés az, hogy a szolgáltatók fair és azonos alapon hozzá férjenek a multimodális utazási információs rendszerhez azért, hogy az utasok könnyen hozzáférhessenek a megbízható információkhoz. Csak akkor válik lehetővé az, hogy az utas kiválaszthassa számára legkedvezőbb utazási lehetőséget. Az Európai Bizottságtól különböző javaslatokat és sztenderdeket várunk, amelyek az információkhoz való ilyetén hozzáférést lehetővé teszik. Ami azonban az adatformátumokat illeti, illetve a jegykiadási rendszereket, úgy szerintem az Európai Bizottságnak nem kellene sztenderdeket meghatároznia, a technológiai fejlődéssel ezek úgy sem tudnának lépést tartani. A politikának feltételeket kell teremtenie, nem pedig technikai megoldásokat előírnia. Emellett a jogalkotás nem, jelenthet, nem vezethet oda, hogy egy-egy közlekedési módozat árai olyan mértékben megemelkedjenek, hogy ne, legyenek már vonzó, ne legyen már vonzó az utasok számára. Szerintem a szereplőkre kell rábízni azt, hogy egy platformon belül megállapodjanak bizonyos megoldásokban. Interoperábilis megoldásokra gondolok, valamint a bevételek el, ö, igazságos elosztására is. Vigyázzunk kell arra, hogy a piaci szereplőket ne akadályozzuk meg az innovációban a jogszabályok által, sokkal inkább ennek az ellenkezőjére van szükség, ösztönözni kell őket támogatni, például megfelelő támogatási programok révén. A tömegközlekedés közösségi közlekedés, mint városon belül, mint városok között rendkívül fontos szerepet játszik. Noha ezen a téren is vannak már innovatív megoldások, az utasoknak eh, továbbra sincs lehetőségük arra, hogy egy eh, átfogó eh, kínálatot kaphassanak, illetve átfogó információkra tehessenek szert. Ezért azt javasoltam, hogy először is nemzeti közlekedési információs hálózat alakuljon ki, és utána ezeket a nemzeti rendszereket kapcsoljuk össze egymással határokon átévelően. Az aktuális információk nagyon fontosak. Fontos, hogy az utasok utazásuk megkezdése előtt eh, és utazásuk után is eh, tájékozódni tudjanak az esetleges késedelmekről, az utazási útvonalakról és hasonlókról. Itt a Galileónak nagyon fontos szerep jut, juthat. Végül, de nem utolsó sorban a multimodális utazásokat kell vonzóvá tenni, itt tisztázni kell elsősorban az utasok jogait, hiszen ez tisztázatlan kérdés mindmáig, és a felelősség kérdése sem tisztázott. Összefogva Összefoglalva tehát, a hosszú távú cél az, hogy egy EU-s szintű integrált multimodális rendszer alakuljon ki, de az elsődleges cél, az első lépés az információkhoz való megfelelő hozzáférés. Az ütemtervet oly módon kell kialakítanunk, hogy még az Európai Bizottság javaslatai előtt, megszületése előtt hozzájárulhassunk a majdan elfogadandó jogszabályok alakításához, ezért fontos, hogy még a nyári szünet előtt szavazzunk. Ez azt jelenteni, hogy május 4-én, 5-én kell a tramban a módosítókról vitáznunk azért, hogy májusban legyen egy árnyék jelentéstevő találkozó, május 28-án szavaznánk a tramban, és utána júniusban, vagy legkésőbb júliusban kellene a plenárison döntésre jutni. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönjük. Jens Nielsen kap szót. Tack så mycket, herr ordförande. Jag, jag vill säga att det här är ett... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértünk az integrált multimodális jegyvásárlási rendszernek a bevezetésével Európában vannak olyan alakulá, dolgoknak olyan alakulásai, amelyeket digitális megoldásokkal fel kell gyorsítanunk. Ugyanakkor az előrelépés az korlátozott. Még mindig vannak akadályok, és a jelentéstevő ezek közül említett többet is és a, a módosításokban is belevette, a jelentésbe is belevette. Ugyanakkor vannak nagyon fontos kérdések. A jelentéstevő hangsúlyozza, hogy mindenkinek nyitott rendszert kell bevezetnie, amelyhez csatlakozhatnak mások. Tehát e, e, útvonal e, tervezés és a tapja, tehát ez a, hogy a, a fogyasztó számára megközelíthető legyen, méghozzá harmonizált módon. Itt arról van szó, hogy az emberek versenyeznek az utasokért, és nem feltétlenül akarják az együttműködést. Gondoljunk vissza a 90-es évekre, amikor a meglévő vasúti társaságokat nagyon zavarta, a helyzet, ugyanis a nagy működtetők kidolgoztak jegyvásárlási rendszereket, és a kisebb társaságokat ebből kizárták. A jelentéstevő épp ezért nagyon lényeges feltételeket szabott meg. Először is azt, hogy a piaci szereplőknek bizonyos normáknak meg kell felelni, bizonyos színvonalnak meg kell felelni. Ez nagyon fontos. Hogy rá erre szakoljuk ezt az emberekre, ahhoz jogszabályra van szükség. Itt azért van egy kis probléma, mert ő azt mondja, a jelentéstevő azt mondja, hogy hát újabb jogszabályt elkerülne kerülni. Tulajdonképpen az egy nagyon jó ötlet, hogy legyen egy platform, ahol mindenki beszerezheti a számára szükséges információt. Ehhez viszont legalább egy minimális törvénykezésre szükség van. Épp ezért nagyon sok munka vár ránk. Képzeljük el, hogyha ezt a piaci szereplőknek maguknak kellene megvalósítani, hát az évszázadokig tartanak. Épp ezért szabályokra van szükség, minimális jogszabályokra, amelyel az összes szereplőt be tudnánk vonni ebbe a munkába. Ez, ebben azt hiszem egyetérthetünk. Én magam is majd módosítókat szeretnék benyújtani, hogy a, javítsunk a kérdéseken. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen Koch úrnak is a munkáját. Az előző parlamenti ciklusban is beszéltünk már arról, hogy, hogy tulajdonképpen az, a vasúti iparban sem tudtak két különböző jegyet megvenni az utasok. És hogyha az ember Fonyországból Olaszországba kell, hogy utazzon, akkor több különböző jegyet kell megvennie, pedig ez csak egyfajta közlekedési eszköz. Azt hiszem, hogy szükség van politikai és ipari akaratra ahhoz, hogy ez egy egységes mód legyen hogyha megnézzük az repülőipart 40-50 évvel ezelőtt, lehetett olyan egyet venni, ahol egyik országban felszálltunk, és egy másikban szálltunk le, és ez egyetlen jegyel megvalósítható volt. Tehát e, vannak példák, jó példák, tehát amelyek azt mutatják, hogy ezt nemzetközi szempontból is meg lehet valósítani. Például az a brit példa, amik, ami, ahol van egy londoni utazókártya, ahol bármilyen közlekedési eszközre e, fel tud szállni az utas. Tehát ez azt mutatja, hogy ezt meg lehet csinálni, és csak egy kis lökésre van szükség. E, ugyanakkor vigyázni kell a szabályozási nyomásra, tehát, hogy milyen jogszabály legyen ez, hiszen egy keretet akarunk biztosítani, e, és bevonni a tagállamokat, de hát vannak közöttük olyanok, akik már sokkal többet tettek. Épp ezért e, nagyon fontos, hogy a jogszabály az nehogy hátráltassa ezeket az országokat. Ez nyilvánvalóan aztán e, kapcsolatban lesz az utasjogi jogszabályokkal is, és a tengeri közlekedési résztvevő utasok jogait illeten, tehát mi történik, hogyha törölnek egy járatot stb. Aztán, amikor megnézzük a jegyeknek az árait, amikor multimodális közlekedés van eh, szükség, eh, tehát hogyha az egész utazási láncolatban egyszer egy valamilyen járműt eh, lekésik az ember, akkor mi történik a pénzzel? Tehát ezt azért végig kell gondolni, ugyanakkor ez nem megoldhatatlan probléma. Épp ezért szeretném a konzervatívoknak, a jelentéstevőjének meg köszönni, hogy, hogy határidőket akar meghatározni. Nagy vannak olyan országok, akik már sokat tettek, de még sok minden marad. Köszönöm. Ennek úr köszönöm a úrnak is. Megköszönöm a kezdeményezést és a, jelen, és a tervezetet. Ez jelentős ügy, és elég bonyolult is. Az első kérdés, ami eszembe jut, az az, hogy ugye arról beszélünk, hogy előre lépjünk, és ne felejtsük el, hogy már most is vannak olyan projektjeink, amelyek eh, tagállamokban vagy akár a határokon átnyúlóan is működnek, de az is lehetséges, hogy a belső piaci szempontból tekintjük ezt az ügyet, ebben az esetben ugyanis meg kell néznünk, hogy mik a szűk keresztmetszetek, hogy tudjuk ezeket kezelni, szükség van egy bizonyos szabályozási lépésekre, mi van a finanszírozással, hogyha regionális szempontból nézzük, akkor megint csak részben hasonló, részben eltérő a szempont. Tehát attól függően, hogy mennyire ambiciósak vagyunk, nyilván vannak szűk keresztmetszetek. És úgy gondolom, hogy ez a munka pont azért fontos, mert eh, meghatározza, hogy mik a szűk keresztmetszetek. Néhány módosítót be fogok nyújtani, amely, megmondja, amely felhív a figyelmet arra, hogy további szűk keresztmetszetek is vannak. Eh, vannak bizonyos össze eh, nem egyeztethető normák, platformok, inkompatibilis platformok, de ugye, hogyha valóban a hagyományos értelemben platformokról beszélünk, és ezek tényleg nem kompatibilisek, akkor hatalmas költségekről beszélünk, kell, hogy beszéljünk, ez, vagy el, számolnunk. E, van másik téma is, amely a parlamentben már vitatásra került, e, miszerint e, a különböző modalitások közötti mondjuk verseny nem kiegyensúlyozott pályán zajlik. Ezért bizonyos modellítások esetében egyáltalán nincs semmiféle ösztönzés arra, hogy, hogy, hogy az integrált jegykiállítási rendszereket támogassák. Ez most akkor párhuzamos rendszer lesz? Egy külön jegyet nyomtatunk ki, vagy interoperabilitásról beszélünk, nem mindegy, hogy interoperabilitásról beszélünk, vagy integrált rendszerről beszélünk, amely azt jelenteni, hogy egy, egy egész sor kereskedelmi megalapodásra van szükség a gazdasági szereplők között a szektorban, az ágazatban. Nyilván tudjuk, hogy más jegyünk van a vasútra, mint a repülőre, és nyilván az ágazat azt mondhatja, hogy velünk vasúttal sokkal szigorúbbak vagytok, mint, mint a légi forgalommal. Tehát úgy gondolom, hogy fölmerül a kérdés, hogy a finanszírozás milyen legyen, teljes mértékben szabványosított rendszert szeretnénk. Ezt imádnám, de nem vagyok biztos benne, hogy ezt el tudjuk érni, vagy akár csak részben is esetleg csak részben, de itt az FC e, is, az Európai Stratégiai Beruházási Alap, ez is egy lehetőség arra, hogy, és hát pont erre szolgálna, hogy innovatív, újító jellegű integrált jegykiadási rendszert támogassunk belőle. Van még jó néhány szűk keresztmetszet, amelyre rá szeretnénk mutatni még egyszer azonban azt kell mondanom, hogy a tervezet nagyon masszív alapot ad ehhez, majd benyújtok saját magam és az ad nevében néhány módosítót. Egyrészt a szűk keresztmetszetekkel kapcsolatban, másrészt arról is, hogy mi lehet a potenciális megoldás. Az, hogy mennyire vagyunk ambiciózusak, az alapvető kérdés. Vannak gazdagabb piacok, és vannak kevésbé eh, fejlődött, kevésbé gazdag piacok, ezeket figyelembe kell venni. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollégat, mitkä... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Ez egy nagyon fontos kérdés, épp ezért hatok kell eh, működnünk, mint a múltban hiszen itt egy nagyon fontos kérdésről van szó, olyan intézkedésekről, amelyek az európai turizmus és közlekedési rendszert, rendszeren javít és ennek a szakpolitikának bizonyos aspektusaival foglalkozni kell, és remélem, hogy megoldásokat találunk a problémákra, és fel tudjuk gyorsítani ezt a folyamatot. És a Vielen Dank, jetzt Karim Adeli. Mendeli következik. Elnök úr, figyelemmel követtem a, a jelentéstevő munkáját. Nagyon szépen szeretném neki megköszönni. Ez a jelentés nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik, amelyek közül némelyiknél nagyobb elmélyítésre van szükség. Például az adatvédelem kérdése egy olyan kérdés, amely a magánélet védelméhez kapcsolódik ezen kívül a folyamatban lévő projektek, amelyeket társfinanszírozásban támogat az Európai Unió, és ahol koordinátorok szerepelnek. Ezt ön csak a függelékben vagy a mellékletben említi, pedig ez megérdemelné, hogy mint jól bevált gyakorlatot a szövegben is említsük őket. Danke sehr, jetzt Lucy Anderson. Köszönjük, Lucy Anderson következik. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos jelentés, és szorosan kapcsolódik a bizottság egyéb dossziéhoz is. Ide tartozik például a fenntartható városi mobilitással kapcsolatos témakör, amelyel Karim Adeli és én és mások is foglalkozunk, úgyhogy nagyon jó, hogy beszélünk ma erről. És másrésztről, ami a javaslatokat és a tervezetet illeti, külön örülök a 11-es bekezdésnek, amely a fogyatékkal és a csökkentett mobilitással élő személyekre vonatkozik. Az Európai Bizottsághoz egy kérdést nyújtottam be, különös tekintettel a széket használókra, ugyanis teljesen egyértelmű, hogy nincs lehetőség arra, hogy az európai vasúti társaságok többségénél előre kérjenek egy megfelelő helyet utazásukhoz, ahol utazni tudnak a kerekes székükkel. Úgyhogy nagyon fontos, hogy itt európai szintű megoldás történjen, vagy szülessen meg. Továbbá nagyon fontos kérdés a fizetés kérdése is, ugyanis sok esetben a különböző fizetési módozatokkal nehézségekbe ütköznek, és ennek közvetlen kihatása lesz az integrált jegyvásárlásra. Vannak olyan oldalak, ahol lehet paypal fizetni, lehet, ahol nem lehet. Van, ahol a hitelkártya használatához külön díjat fűznek, amely igen tetemes. És ki szeretnék kérni, térni az adatvédelemre is. Az adatvédelmet sok esetben ürügyként használják a különböző vállalkozások azért, hogy ne kelljen olyan információkat nyilvánosságra hozniuk, amelyeket nem szeretnének, mert ezáltal sérülnének az érdekeik. Fontos itt egyfajta egyensúlyt teremteni, ugyanis az utasoknak joguk van ahhoz, hogy több információhoz férjenek hozzá, hogy kellemesebb legyen számukra az utazás maga. A helyi önkormányzatokra vonatkozó megjegyzés, illetve az első és utolsó mérföld vagy kilométerre vonatkozó megjegyzés kapcsán szeretném megköszönni azt, amit Jackie Foster mondott Londonra vonatkozólag, illetve a londoni megoldásokra vonatkozólag. Úgy gondolom, fontos, hogy ez a kérdés is szerepeljen ebben a szövegben. Köszönöm szépen, köszönöm, Olga Zelenova következik. Eh, já přidám v podstatě do debaty jenom několik málo úvah, protože... Nos, csak azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy néhány ötletem ugye lenne még azon kívül, amit a kollégáim említettek, örülök, hogy az utas jogokról beszélünk, és beszélünk a finanszírozás igen összetett probléma rendszerről is, hiszen bizony, bizonyos projektek, amelyek az integrált jegyvásárlással kapcsolatosak, azok ugye már kaptak Európai Uniós finanszírozást, tehát erre is gondolnunk kell. Egyet értek Nielsen árnyék jelentéstevő úrral arról, hogy mennyire fontos a tájékoztatás, és mennyire fontos, hogy a piaci szereplők bizonyos szabályokat betartsanak. Ez ennek az egész ügynek a kulcs, fontosságú eleme. Köszönöm, hogy említék a fogyatékkal élőket, kerekesszék használókat, Fontos azonban az idősebb, idősebb generációkkal is foglalkoznunk, ők is információs, informatikai technológiákat fognak használni, ez jó, de ne hozzunk létre újabb akadályokat bizonyos polgárcsoportok számára. Végül, amikor az egységes belső digitális piacról beszélünk, akkor olyasmiről beszélünk, amelyet ugyancsak figyelembe kell vennünk az intermodális nemzetközi közlekedés esetében. Köszönöm. Vielen Dank. Jetzt Ismail er- Köszönjük szépen, Ismail Ertok következik. Köszönöm. Köszönöm az eddigieket, a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm nekik az eddig erőfeszítéseket. Emlékszem rá, hogy a legutóbbi ciklusban már terítéken volt ez a téma. Ugyanerről volt szó, ha nem tévedek, hogyan tudjuk elérni azt, hogy a az átlagpolgár annyi információhoz tudjon hozzáférni, hogy annak alapján saját maga meg tudja tervezni utazását. Szerintem ezt a célt kell továbbra is követnünk, és célzottan erre irányuló erőfeszítéseket kell tennünk. Hallhattuk, hogy a különböző vállalatok már megoldási lehetőségekre tettek javaslatot, de ezek persze fragmentáltak, főként akkor, hogyha mindenki csak a saját maga részéről gondolkodik, viszont nem kapcsolódnak össze a különböző ötletek, javaslatok. Szeretném megemlíteni, hogy magam is személyesen beszéltem néhány szereplővel, és ennek alapján arra jutottam, hogy mégiscsak a szolgáltatók kezében kellene hagyni ezt a dolgot. Nem támogatnám feltétlenül azt, hogy ezt a piacot túlszabályozzuk. Nem akarok konkrét neveket említeni, de hát vannak bizonyos keresők, internetes keresők, amelyek esetleg kisajátíthatnák maguknak ezt a piacot, ezt problematikusnak tartom azért, mit akarok ezzel mondani, azt, hogy fontos, hogy a eladás, a értékesítés mindenképpen a közlekedési cégek szolgáltató kezében maradjon, és ezt össze kell kapcsolni egy nemzeti, majd ezt követően egy európai szintű egy összekapcsolással, együttműködéssel. Azonban nem szabad olyan messzire mennünk, hogy aztán végül a vállalkozásoknak vállalati, illetve vállalati érdekeket sértő információkat kelljen közzétenniük, illetve üzleti titok tárgyát képező információkat olyan keresőket lehetne létrehozni, vagy olyan platformokat, ahol rá lehet keresni arra, hogy mely szolgáltató kínál kedvezményesebb áron utazást, viszont az üzleti titkot jelentő információkat közétételére nem szabad szerintem az európai vállalkozásokat kötelezni, ez nem lenne okos. De a közös jegy értékesítése vonatkozó rendszerre mindenképp szükség van. Hát én, én is egyezek azzal, hogy, hogy nagyon fontos kérdés készül itt egy, egy, egy szöveg, és egyezek azzal is, hogy a két fő kérdés ebben a témakörben az az útvonaltervezés és a menetrendeknek a az áttekinthetőbbé és átjárhatóbbá tétele, a másik pedig ugye a fő kérdésként megjelenik a, a jegyárusításnak a kérdése. Az, amire bizonyos értelemben hát így szeretnék többet, illetve több részletet látni, mind a két kérdés vonatkozásában ebben a jelentésben, mert a, a két dolgot muszáj jobban kidolgozni, muszáj jobban meghatározni a kettő között a különbséget ugyanis például útvonaltervezés vonatkozásában, mint ahogy azt már elhangzott itt néhány kolléga részéről is, vannak akár nemzetközi globális vállalkozások, hogy ne nevezzük őket néven, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az ember megtervezze az adott útvonalát, legyen szó autóról, vagy legyen szó például tömegközlekedési útvonalakról, vagy pályáról, vagy pedig a gyalogos útvonalakról. Ez már ugye bizonyos értelemben vannak erre programok, lehetőségek. A sokkal érzékenyebb kérdés, és ezt a, a jelentéstevő is itt kihangsúlyozza, hogy az a jegyárusításnak a kérdése és hogy, hogy ez rejt, ugye, ahogy itt megnevezi, a monopólium szerzési veszélyt, és hogy erre kellene különösen odafigyelni, hogy ez ne történjen meg, illetve hogy, hogy, hogy szükség van-e, tehát reális-e az, hogy hogy, hogy egy egységes jegyárusítási rendszer létrejöjjön, mivel hát itt már magunk is megállapítottuk, illetve az eddigi vitákban elhangzottak alapján elmondható, hogy, hogy itt nagy érdekütközések várhatók, és nagy különböző szállító és közlekedési formák között, és hát ezért egy egységes eljárásítás valóban számos kérdést vett fel. Minden esetre jó, hogy, hogy elkezdtünk ezzel a kérdéssel foglalkozni, ugyanakkor ezek én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy több időt is, több teret igénylő dolgok. Az, amivel szintén külön megdicsérném ugyanakkor a jelentés, hogy foglalkozik a fogyatékossággal élők és a korlátozott mozgásképességű személyekkel, ugyanis az egy rendkívül elhanyagolt kérdés különösen a, a, a kevésbé fejlett infrastruktúrával rendelkező tagországok esetében is erre különösen oda kell figyelni a jövőben. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dieses Thema Köszönjük szépen. Szeretném felhívni még egyszer a figyelmet arra, hogy ez egy réges-régi téma, már rég meg kellett volna ezt oldani. Emlékszem, hogy 8-9 évvel ezelőtt, amikor az egyik vasúti csomagról döntöttünk, abban benne állt, hogy Európa szerte hozzáférhetővé kell tenni az információkat, és a jegyvételt is európai szinten megoldhatóvá kell tenni. De emlékszem, hogy azóta sem oldódott meg bizonyos útvonalakon, a jegyvásárlás lehetőség, ezt magam is tapasztaltam, de egyébként a légitársaságoknak ugyanez a gondjuk, ők sem akarnak információt tovább adni, közzétenni, de ott mégis működik ez a dolog. Szerintem az üzleti titokra való hivatkozás csak egy ürügy, azért, hogy a monopól helyzeten megmaradjon bizonyos vállalkozásoknak, és ez persze az utasok kárára megy. Ezek az információk, amelyekről szó van, ugye abszolút nem, semmi közük nincs az üzleti titkokhoz. Egyszerűen arról van szó, hogy melyik vonat honnan utazik, hová. És ami az Európai Bizottságot illeti, hát utána kellene nézni, hogy vannak-e bármiféle eljárások, ami, amelyek során a vállalkozások sérelmezték az ő, ő üzleti titok megsértését. Egyszerűen csak arról van szó, hogy X vonat A-ból B-be utazik, és mikor. Az Európai Bizottság a szerződések őre, neki kell gondolkodnia, gondoskodnia arról, hogy minden információt megkapjunk, és hát azt látjuk, hogyha bizonyos applikációkat, alkalmazásokat megnézünk, akkor ott van összehasonlítási lehetőség, de hogyha maguk a szolgáltatások, szolgáltatók mondják azt, hogy erre nincs lehetőség, hát úgy tűnik, mintha túl buták lennének ehhez, és akkor az utas persze, hogy inkább repülővel utazik, vagy más megoldást keres. Itt van a harmadik vasúti csomag, meg van a megfelelő jogi keret, amelynek, amelyre hivatkozni lehetne, és a vállalatokat az információ közzétételére lehetne kötelezni. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy miért nem tesznek valamit ezen a téren. Hogyha valóban végrehajtottuk volna kellően a meglévő jogszabályokat, a szóban forgó jelentése nem is lenne szükség. Az egyes vállalkozások felelőssége, illetve nyilvánvalóan az egyes vállalkozásoké, vállalatoké a felelősség az árszabásban, de nekünk az információkra van szükség, hogyha az utas nem tudja, hogy jár egy vonat, akkor nem utazik azzal a vonattal, és azt láthatjuk, hogy a különböző vasútvonalakat szépen lassan használaton kívül helyezik, egyszerűen azért, mert nem használják őket. Az információcsere nagyon fontos a határok átágása szempontjából, és az utazás szempontjából a légitársaságok megoldották ezt. A légitársaságok találtak erre megoldást, kell, hogy legyen egy olyan fölé rendelt európai hatóság, amely begyűjti az információkat, ezért ne kelljen különböző applikációkat, applikációkkal alkalmazásokkal kísérletezni, hogy az ember megtudja, hogy hogyan jut el egyik helyről a másikra, és mennyi, mennyiért, mennyit kell ezért fizetnie. Egyszerűen az ár információkra lenne szükség, és az útvonalakra vonatkozó információkra ennyit akarunk csupán. Most az Európai Bizottság kapja meg a szót, illetve Kopcsinszka asszony a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Először is az elnök úr legutolsó megjegyzésére szeretnék kitérni. Valóban nem új keletű a probléma, de egyre többször látjuk azt, hogy a digitális szolgáltatások térnyerésével a közlekedésben az európai polgárok, de a világszerte és a polgárok egyre nagyobb elvárásokkal elvárásokat támasztanak a vállalkozások irányába, úgyhogy ezeknek kell megfelelnünk. Többen is elmondták, hogy bizonyos közlekedési módozatokban, illetőleg bizonyos tagállamokban, régiókban, városokban volt előmoz, előrelépés, de továbbra is azt látjuk, hogy nincs egy multimodális információs rendszer, amely az utasok rendelkezésére állna, hiszen valóban az lenne a cél, hogy információkon alapuló döntést tudjanak hozni az utasok, hogyha utazni kívánnak. Értékeljük Kohor jelentését, és nagyon örülök, örülünk annak, hogy az Európai Parlament felismerte, mennyire fontos az európai polgárok számára a multimodális utazás, illetve útvonal tervezés lehetősége. Az Európai Bizottság is úgy értékeli, hogy ez egy nagyon fontos témakör, amelyben előrelépésre van szükség. Azt láthatjuk, hogy a közlekedésben teljes átalakulás zajlik, ahol az információhoz való hozzáférés kulcskérdés, és ahol gyakorlatilag a közlekedés üzemanyaga úgymond az adat és információ áramlás. A választás lehetőség, az információkhoz való hozzáférés itt kulcskérdés. És azt láthatjuk, hogy változnak a magatartásformák, és változnak az elvárások is a polgárok részéről. Tavaly júniusban az Európai Bizottság ütemtervet tett közzé az EU-s útvonaltervezési és jegyárusítási rendszer bevezetéséről, erről majd részletesebben is szólok, de minden esetre szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyra értékeljük a szóban forgó jelentést, amely szintén olyan elemeket emelt ki, amelyek ebben a bizottsági szövegben is szerepelnek. Több mint száz multimodális útvonal tervezési applikációt gyűjtöttünk össze. Körülbelül ennyi ilyen alkalmazásra bukkanhatnak a polgárok. Egy nagyon dinamikusan fejlődő piacról van szó, de továbbra sincs lefedve minden eshetőség, még mindig nincs egy olyan platform, amely a különböző közlekedési módozatokat mind-mind lefedi oly módon, hogy az ajtótól ajtótnyig való utazás megvalósulhasson. Ha megnézzük, hogyan lehet egy ilyen szolgáltatást létrehozni, világosan látjuk, hogy a megbízható interoperabilitásra épülő magas minőségű adatokra van szüksége, ugyanis ezen adatok alapján lehet ilyen információs szolgáltatást nyújtatni. Ezért teljes mértékben egyetértünk a parlamenttel abban, hogy nagyobb erőfeszítésekre van szükség ezen a téren, és mind a magánszféra, mind a közszféra részéről erőfeszítésekre van szükség. A menetrendek a különböző közlekedési módozatokra vonatkozólag nagyon fontosak, de ez nem elégséges információ, hogyha valaki hatékonyan szeretne utazni, hiszen ezen túlmenően fontos lenne tudni a különböző carsharing rendszerekhez való hozzáférés lehetőségére vonatkozó információ, akkor külön információkra van szükség a csökkentett mobilitású személyek esetében, és azt is el kell dönteni, hogy az információkat hogyan súlyozzuk, hogyan tudunk olyan rendszert építeni, ahol az összes releváns információ hozzáférhető és hozzáférhetővé tehető az utasok számára. Talán tudják, hogy az Európai Bizottság most zárja le a munkát a multimodális közlekedési adatokhoz való hozzáférés kérdésében itt vizsgáljuk a hozzáférhetőség lehetőségét. Biztosítani szeretnénk azt, hogy az ilyen adatokhoz való hozzáférés méltányos alapon történjen, azonos feltételek mellett, beleértve az adatok újrafelhasználását is. Ez nagyon fontos elem ennek a javaslatnak, hiszen biztosítanunk kell azt, hogy Európában a különböző közlekedési módozatok számára egyenlő versenyfeltételeket teremtsünk, de egyenlő feltételeket teremtsünk a potenciális szolgáltatók számára is, és lehetőséget kell biztosítani az európai vállalkozások számára, hogy ilyen szolgáltatást nyújtsanak. El kell kerülnünk azt, hogy bárki is monopolizálhassa az információkat. Ahogyan Koch úr kiemelte, az átfogó, könnyen hozzáférhető, megbízható információkhoz való hozzáférés az utazás részéről, az utasok részéről az első lépés az integrált jegy árusítás felé, és ez egy sarokkő akkor is, hogyha például az utasjogokat vizsgáljuk. Az egységes integrált jegyértékesítés olyasmi, ami régóta terítéken van, de az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nem a mi feladatunk az, hogy egy ilyen integrált jegyrendszert megvalósítsunk, sokkal inkább az a feladatunk, hogy a kereteket megteremtsük, ahogyan Koch úr is elmondta a jelentésében, meg kell teremtenünk az előfeltételeit annak, hogy egy ilyen jegyrendszer létrejöhessen. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy vannak már előkészítő lépések, amelyek ebbe az irányba mutatnak, az Európai Parlament finanszírozása révén jöhetett létre egy kísérleti intézkedés, amely a multimodális integrált jegyrendszerre, jegyrendszer irányába mutat. Végül hadd szóljak néhány szót az utasjogokról és a multimodális közlekedés kontextusában. Egyetértünk a parlamenttel abban, hogy az információk hozzáférhetősége a csökkentett mobilitású, illetőleg fogyatékkal élő személyek számára kulcsfontosságú, teljesen független a, függetlenül attól, hogy milyen közlekedési módozattal szeretnének utazni. Az Európai Bizottság vizsgálja jelenlegi helyzetet az intermodális eh, utazásokra vonatkozóan, Többen is elmondták, hogy a multimodális utazási kontextusban a felelősség vonhatóság kérdése nagyon fontos, sőt, talán ez az egyik legfontosabb kérdés. 2015-ben tanulmányt készítünk, illetőleg hatástanulmányt készítünk arról, hogy hogyan tudjuk jobban megvédeni az utasok jogait egy multimodális kontextusban. Végül, de nem utolsó sorban, szeretném elmondani azt is, hogy a digitális belső piaci stratégia kontextusában a képviselők által felvetett kérdések, az interoperabilitás, az adatokhoz való hozzáférés, a határokon átnyúló szolgáltatásokhoz való hozzáférés kérdése mind-mind felbukkannak, és ezekkel foglalkozni fog az Európai Bizottság. Köszönöm. Köszönöm, és most még egyszer a jelentéstevő kapszót. szót. Köszönöm. Köszönöm mindazoknak, akik elmondták a véleményüket. Valóban hosszú és örögös út ez, Jól emlékszem a 2011-es fehér könyvre, ahol már szinte sikerült megoldást, végleges megoldást találni a problémára, hát remélem, hogy a lendület kitart, és most már tényleg sikerül lezárni ezt a kérdést. Nagyon örülök annak, hogy sok jó javaslat és ötlet született, és érdeklődéssel várom a módosításokat is, amelyeket lehetőség szerint beépítek majd a szövegbe. Persze, nyilván el kell kerülni egyrésztről a monopóliumok kialakítását, másrésztről azonban biztosítani kell a vállalkozások számára, hogy versenyképesek maradhassanak. Foster asszony és sokan mások is említettek példákat, regionális szintű példákat, vagy nemzetállami szintű példákat, határokon átnyúlóan még nincsenek megfelelő megoldások, és én ezt az ambiciózus célt tűztem ki, belső piacról beszélünk, ezért belső, a belső piacnak, annak igényeinek megfelelő megoldásokra is van szükség. A jegyzeteimbe pillantok. Mi az, amire még ki szerettem volna térni? Hát azt hiszem, el is mondtam már mindent. Nagyjából úgy érzem, hogy az Európai Bizottsággal egyetértünk. Remélem, hogy komolyan veszik majd azt, amit az Európai Parlament mond, beépítik a javaslataikba, és remélhetőleg számunkra is kedvező megoldás születik majd. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a vitában, és különösen köszönöm a jelentéstevőnek. A módosítók benyújtásának határideje április 16-a, 17 óra. A Tramban május 28-án szavazunk, és a plenárison pedig 2015. Eh, júniusában. Köszönöm, a következő napi rendi pont visszajelzés a háromoldalú egyeztetésekről. Itt a, elsősorban a vasúti csomagról lesz szó, zárt ülés ez, ezért csak a szakbizottsági tagok vehetnek részt az ülésen. Ne vegye senki személyes sértésnek, de zárt ülés következik.